Good afternoon everybody. Mindenkinek szép napot kívánok. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, kezdjük el az ülést. A szavazás egy picit hosszabb lesz a vártnál, mondják itt nekem, úgyhogy a második napirendi pontnak megfelelően, amennyire, ha, amennyiben nincsen elemet, és akkor fogadjuk el a napirendet. Harmadik napirendi pontként elmondom, hogy a januári ülésünk jegyzőkönyvet mindenkinek kiosztottuk, hogyha nincs ellenvetés ezek ellen sem, akkor ezeket is elfogadottnak tudjuk tekinteni. Any other business there is nothing that has been put forward. Az egyebek amiket így előre vettük, és ezzel kapcsolatban el tudom mondani, hogy milyen, hogy nincsen egyebek alatt semmi külön kérés. Na, koordinátorok ülése. Minden, amit kértek, annak helyet is adtak a koordinátorok, és a napirendre tűzték a megfelelő sorrendben. A koordinátorok jelen vannak, úgyhogy aki kíváncsi a részletekre, megkérdezheti őket jelentések, vélemények. Az állampolgárokkal kapcsolatos jelentést az ALDE vállalta fel, az AFKO saját kezdeményezésű jelentését az állampolgári kezdeményezésről az EPP kapja meg és az 54-es szabály szerinti eljárásnak megfelelően együtt fogunk működni az AFKO-val, de ők lesznek természetesen az illetékes bizottság. A megkérdőjelezett petíciókat is kezeltük. Brexittel kapcsolatban 120 petíció érkezett be, tehát annak, alap, annak a ténynek az alapján, hogy az Egyesült Királyságok ki fog válni az Európai Unióból. Az Európai Parlament ezzel kapcsolatos állásfoglalását gazdagítja a mi véleményünk is, és lesz egy közös libe Amploa, eh, és Peti meghallgatás valamikor április és június között, aztán a tényfeltáró utakat is eh, megtárgyaltuk, egy eh, spanyolországi utazásról döntöttünk egyelőre, öt rendes és négy nem szakbizottsági tag fog részt venni ezen Spanyolországba <clears throat> megy ez a küldöttség, és még további egy ilyen útra kerül majd sor a 2017-es év második félében. A PETI hálózat működése már március 21-én el fog kezdeni, március 21-én már két órakor indul a működés, és mindenkit kérek a szakbizottság tagjai közül, hogy vegyen ebben részt. A gyermek jóléttel kapcsolatosan dolgozó munkacsoport, akinek, amelynek elnöke Eleonora Evi, be fogja fejezni a működését, és most dolgozik egy szakértői véleményeken alapuló dokumentumon, amely egy sor ajánlást is fog majd tartalmazni, ezeket, ezekről majd szavazni is fogunk szakbizottságunkban. És amikor kész a dokumentum, akkor ez azt jelenti, hogy a munkacsoport, a gyermekjóléttel kapcsolatos munkacsoport befejezheti a tevékenységét. Mit is kellene még elmondanom? Igen. A plenáris szavazásról is volt szó, a 2015-ös tevékenységünkről szóló jelentés szavazásakor decemberben ugyanis volt egy nagy zavar, és a zöldek kezdeményezésére a koordinátorok többsége úgy döntött, hogy Tajani elnöknek ezzel kapcsolatban küldünk egy levelet, és ebben jelezzük az a plenáris ülésen lefolyt szavazással kapcsolatos problémáinkat. Ennyit szerettem volna a koordinátorok üléséről mondani, most pedig következik a hetes napi rendi pont, amely szavazás. Kérem, hogy mindenki tegye be a szavazókártyáját a szavazógébe, és ellenőrizzük le, hogy működik-e mindenki kártyája, és hogy mindenki itt van-e. Tehát akkor megnyitom most az elektronikus szavazást. Nézzük meg, hogy minden frakcióból jelen van-e elegendő számú képviselő. 20-21 megvan a megfelelő arány a frakciók között? Okay. It seems that... Úgy tűnik, hogy szavazóképesek vagyunk, tehát folytassuk a szavazással a munkát. Az európai állampolgárok belső piacon belüli mozgása és munkája közül elő, előtt álló akadályok. D el, mellette, illetve B mellette, ellene tartózkodás. Mindjárt le is kell ellenőriznünk, tehát B preambulum bekezdés elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. F preambulum bekezdést, és két részben szavazunk. Első rész mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Negyedik mellette ellene tartózkodás ezt le kell ellenőriznünk, tehát a negyedik résszel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötödik rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Gépreambulum bekezdés, itt is részenként. Első rész mellette ellene tartózkodás, mert elfogadtuk. Második mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H. Preambulum bekezdés részenként szintén három részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Íben preambulum bekezdés, törlés mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor egy részenkénti szavazás következik, első mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. I. Preambulum bekezdés első rész, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Második, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. J, két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hmm. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. K mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. L mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Első cikk, eh, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik mellette, a második résszel kapcsolatos szavazást ellenőrizzük le, le? ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Negyedik rész. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Második cikk, két részben egy, első mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük, második rész megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ó, elutasítottuk egyetlen egy szavazattal. Jó, negyedik cikk. Mellette. Tehát egy törlés. Mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Akkor egy részenkénti szavazás következik első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellett nem, ez a fogyottá válik, igaz, igaz, igaz, egy kicsit bonyi ez. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ne, ötödik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatodik cikk részenkénti szavazás első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetedik cikk első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcadik cikk. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tizedik cikk. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Tizenegyedik szóbeli nyelvi módosító, ezt is meg kell szavaztatni? Nem, nem kell, ez csak egy megjegyzés. Részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt le kell ellenőrizni, harmadik rész megint csak egy szavazattal utasítottuk el, akkor 15. cikk, két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellene, tartózkodás, ezt is le kell ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 15. cikk második része. Most elutasítottuk. 17-es cikk első rész mellett ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás leellenőrizzük 19-es cikk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 20-as cikk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 21. A törlés. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Akkor a részengéti szavazás jön első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Második rész mellette. Egyébként kiesik a második rész, jó? 22-es cikk. Egy szóbeli nyelvi módosítóval mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Akkor a részenkénti szavazás jön első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le a második részt. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy szavazattal jóvá hagytuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a zárószavazás jön a dokumentum egészéről. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálunk. Akkor gratulálok magamnak ez alkalommal, és akkor térjünk át a következő napi rendi pontra. Which is... So, I'm opening the vote on... Szóval megnyitom a vitát a Brüsszel 2A véleményről. Cabezon Ruiz az előadó. Rozier asszony helyettesíti, úgyhogy szívesen adom meg most a szót Rozier asszonynak, tessék. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban Szoleda Cabezon kolléganőmet helyettesítem, akadályoztatása miatt javaslatot tett, véleménytervezetet a Brüsszel 2A felülvizsgálatára, amely házassági ügyekben jár el, és a lényeg az, hogy hogyan lehet az igazságszolgáltatás és a jognak egy olyan térségét előidézni, előállítani, amely lehetővé teszi a különböző akadályoknak a lebontását és a bírósági határozatoknak az elismerését biztosítják, illetve biztosítja az európai térségben. A cél az, hogy a lehető legjobban védelmezzük a gyermekek jogait, mégpedig az eljárásoknak az egyszerűsítésével és a határozatok, illetve az eljárások hatékonyságának a növelésével kikértik a véleményüket, és a parlamentnek a véleménye ugyanakkor nem köti meg a tanácsnak a kezét. Kolléganőm javaslatokat tett a véleménytervezetében a következő témakörökben. Először is javasolja azt, hogy a szexista erőszakos cselekményekkel kapcsolatosan járjunk el, tehát azon bűncselekményeket, amelyeket elkövettek, és erre a Brüsszel 2 per annak figyelemmel kell lennie. A második témakör a gyermekeknek a meghallgatására vonatkozik. Ugyanis a gyermekeknek a tanúvallomása döntő fontosságú kell, hogy legyen a határozat hozatalban. A gyermekeknek a jogait mindenképpen tökéletesen be kell tartani az eljárásnak a során. Harmadik témakör a mediációnak a témaköre. Meg kell könnyíteni a mediációnak a lehetőséget a szülők között, és a szülők javára, de mindezt úgy, amennyiben ez lehetséges, hogy pszichológusok és egyéb szociális munkások és szakemberek legyenek jelen akkor, amikor a gyermekeknek a meghallgatása történik, ugyanis ez egy rendkívül nehéz pillanat a családoknak az életében, illetve a gyermekek életében, és a lehető legjobban kell biztosítani az egyensúlyt és a békés helyzetet a gyermekek, illetve a családok esetében. Negyedik témakör, nagyon fontos kiemelni azt, hogy hogyan értékeljük a szülőknek azon képességét a gyermekeknek a felnevelésében, de itt sok szempontot kell figyelembe venni. Ötödik témakör a tájékoztatásnak a megadása a teljes eljárás során hozzáférhető nyelven az érintettek számára. Utolsó témakör, mint ahogy nagyon gyakran igényként ez megfogalmazódik. Nagyon lényeges lenne az, hogy a az Európai Bizottság a hatályba lépés után öt évvel egy értékelést végezzen el arról, hogy hogyan is hagyják végre az új jogalkotási eszközt. Természetesen meghallgatom szavaikat, Kábeszal Luis asszonynak a nevében. Elnök, köszönöm szépen, most pedig egyből megadom a szót Mariász úrnak. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Az ECR csoport, illetve frakció úgy véli, hogy ez a vélemény tervezett kulcsfontosságú. Ugyanis a vélemény a bírósági határozatoknak az elismerését, a kölcsönös elismerését teszi lehetővé. Jól lehet, a különböző jogrendszerek elkülönnek egymástól. És ez a véleménytervezet, illetve a jogalkotási eszköz tér a gyermekek jogellenes külföldre vitelére is. Nagyon sok eset van, ahol ugye vegyes házasságok kötettek, miközben nagyon könnyű a mozgása a személyeknek, az embereknek, a családoknak az európai térségben jogi határozatokról van szó, bírósági határozatokról, amelyeket végre kell hajtani az Európai Unió valamennyi tagállamában. Vannak olyan határozatok, amelyek nek egyes része, kitétele arra tér ki, hogy ki fog foglalkozni a gyermekkel. Nagyon gyakran rendkívül nehéz a végrehajtás, és a jogok sérülnek, akár az egyik szülő, vagy a másik szülő elkövetésében, mármint jogsértés elkövetésében. Éppen ezért az alkalmazást biztosítani kell, és kezelni kell a jogrendszernek a felmerülő problémákat tehát a tekintetben, hogy ki fogja a gyermeknek a nevelését biztosítani. Természetes mindezt, mindezt a gyermekeknek a védelmében, a gyermekeknek a javára messze menően, maximálisan figyelembe véve az, hogy melyek a gyermek érdekei döntések születnek, határozatok születnek, és ezek adott esetben ellenne hatnak a gyermek érdekeinek. Például ugye 13 éves vagy 14 éves korában a gyermek már képes arra, hogy megnyilvánuljon, elmondja álláspontját, véleményét, és ilyen esetben természetesen messze menően figyelembe kell venni a megszólalását. Látjuk azt is, hogy a 16 évesnél idősebb gyermekek esetében ez az igény fokozattan jelen van. Éppen ezért a bíróságoknak ezt messze menően figyelembe kell venniük. Nagyon izgalmas tehát ez a jogalkotási az eszköz, és meg kell tenni mindent, hogy a tagállamokban, ott, ahol még ez nem adatik meg, a jogalkotási eszközök rendelkezésre álljanak ilyen értelemben. Felül kell vizsgálni azokat a szabályozásokat, jogszabályokat, amelyek még nem biztosítják a gyermekek érdekeit. Ezen kívül fellépünk a családon belüli erőszak ellen fel kell azt számolnunk, és e tekintetben a nők és férfiak közötti egyenlőséget kell itt tudni érvényesítenünk. Alapvető jogokról van szó, ezeket kell tudni a helyükön kezelni, és tovább szeretnénk javítani még a javaslatot, amennyiben ez lehetséges, amely szöveget a szakbizottság ugye fog létre, jóváhagyni, illetve majd a, a 21 per egyes cikre is utalnék itt az alapvető jogok kartájára, illetve az ENSZ-nek a 12 cikkeire. Uh, um, now I'm giving the floor to you, Mrs. Na, én is köszönöm, és átadom a szót Évi asszonynak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szóval az Európai eh, Bizottságnak a célkitűzése a Brüsszel 2A-val az, hogy az európai igazságszolgáltatás és jogi térségben a kölcsönös bizalmat erősítse, és így szabadon mozoghassanak az állampolgárok, mert mindenhol elismerjék az ítéleteket, különösen a fiatalkorúak érdekében. Ez a javaslat a REFIT program felülvizsgálata keretében vetődött fel, társadalmi vitát tartottak, nagyon sokan hozzájárultak ehhez, és ami a szülői felelősséget illeti, a bizottság úgy ítélte meg, hogy egy sor módosításra van szükség. A bizottság azt mondja, hogy mivel már elég érett az együttműködés a tagállamok között, a bírósági határozatok olcsóbb és egyszerűbb módon is elismertethetők ezen túl a tagállamok között. Ugye egy sor nyilatkozatot tesz a bizottság a célokat illetően, nyilván a valóságot kell alapul vennünk, és ennek alapján kell értékelni, hogy mi a helyzet a családjoggal az Európai Unióban. Emlékeztetnék rá, hogy az Európai Uniónak csak a tagállamokkal együtt van hatásköre e területen, és e, egyes e, tagállamok köztük azok, amelyek nem értenek egyet a kitűzött célokkal, mechanizmusokkal, gyakorlatokat alakíthatnak ki e célok elérésének megakadályozására. Mivel ezzel az aspektussal nem mindenki foglalkozik ugyanolyan figyelemmel, európai szinten veszélyben van a cél elérése. Ez a szakbizottság nagyon sok állampolgárt hallgatott meg, súlyos jogsértésekről értesült így. Egy munkacsoportot hozott így létre, ennek én vagyok az elnöke és mivel azt tapasztalhattuk, hogy nagyon különbözőek az eljárások a tagállamokban, és ráadásul a tagállamok hatóságai nem állnak rendelkezésre az együttműködésre, például a német hatóságról, a Jugendamtról beszélnék, ők eljöttek a szakbizottsághoz, de nem igazán működnek együtt. Úgy gondolom, hogy mindezek miatt egyesíteni kell erőfeszítéseinket, és bízom benne, hogy ez a szakbizottság jelentősebb eredményt tud majd felmutatni azáltal, hogyha világosan rámutatunk, hogy milyen hiányosságok vannak, és hol sérül a rendszer, és mitől válik még súlyosabbá a gyermekek, a kiskorúak jóléte és az alapjogok betartása. Mm, attól tartunk, hogy nem fog felgyorsulni a javaslat miatt az elismerése a bírósági határozatoknak, inkább megmerevednek az álláspontok. Az exekvátorral kapcsolatban a bizottság annak eltörlését javasolja az adott területen úgy gondolom, hogy fontos lenne a kiskorúak meghallgatásának új szabályait bevezetni, de még fontosabb, hogy a központi hatóságok és a illetékes helyi hatóságok jobban együtt működjenek ez alapvető fontosságú abból a szempontból, hogy milyen határozat születik. Ennek nagyon súlyos kihatása van a szülőkre és a kiskorúakra egyaránt pozitív szándékot tapasztalunk, de mm, időnként az eljárások, mechanizmusok, gyakorlatok diszkriminatívak a tagállamok szintjén. Hogyha ezt nem orvosoljuk, akkor felesleges a mi fellépésünk, ami nyilvánvalóan a jogok teljes érvényre juttatásának céljával történik az Európai Alapjogi Kárta alapján. Tehát ezeknek a jogoknak semmilyen korlátozása nem elfogadható. Köszönetet szeretnék mondani a kedves kollégáknak az együttműködésért, Cabesson kollégának különösen köszönöm. Elnök, köszönöm, most pedig Zdanoka asszony következik. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Lenne néhány megjegyzésem a módosítókhoz. Abban egyet ért, legtöbbéjükkel egyetért tettünk, különösen az egyessel, kettessel, hármassal, négyessel. Ha négyest megnézzük, támogatjuk testmértékben azt, hogy hogy professzionális közvetítőkre van szükség, valamint pszichológusok és szociális munkások támogatására. De azzal nem, az, a nyolcasra nem értek teljes mértékben egyet, amely kicsit konkrétabban fogalmaz, mégpedig úgy, hogy amikor a gyermek 13 éves korát eléri, akkor meg kell hallgatni az ő véleményét is, és 16 éves kor fölött a gyermek igényeit, kívánságait is kell, figyelembe kell venni a döntéseknél. Az lenne a kérdésem, hogy ezeket az életkorokat hogy állapította meg a jelentéstevő? milyen alapon állapította meg, hogy a gyermek kijelentéseit, illetve igényeit melyik életkortól kezdve kell figyelembe venni. Nekem ezzel gondjaim vannak. Az ötös arról szól, hogy a szülők anyagi helyzetét semmiképpen nem lehet döntő tényezőként kezelni annak eldöntésénél, hogy hogy megkaphatja a felelősséget a gyerek gyerekért. Nem csak az gazdasági helyzetet, az anyagi helyzetet kell itt megemlíteni, hanem a, a nemzetiséget, állampolgárságot is, mert nagyon sokszor, nagyon sok petícióban azt látjuk, hogy prioritást kapnak az adott tagállam állampolgárai az ilyen ügyekben, a nem állampolgárok ellenében. Ezért jó lenne, hogyha itt ezt is hangsúlyoznánk, hogy ezzel kapcsolatban is nagyobb legyen a tudatosság. Úgyhogy ezzel kapcsolatban módosítókat fogunk majd benyújtani. Aztán a nyelvről is szó volt, nagyon jó, hogy ez így van, mert gyakran a petíciókban azt látjuk, hogy két különböző nemzetiségű és nyelv, anyanyelvű ember alkotta házaspároknál vannak ilyen problémák. A 46 per 5-ös bizottsági javaslatban azt látjuk, hogy a szokásos tartózkodási lakóhelyről van szó, szokásos lakóhelyről, és úgy látjuk, hogy ez különböző dokumentumokban különbözőképpen van meghatározva, tehát nem világos ennek a definíciója hogy mi is az a szokásos lakóhely, szokásos tartózkodási hely. A jelentéstevő sajnos nincs itt, úgyhogy nem tudom, hogy egyáltalán érdemes-e tovább mondanom. Minden esetre végezetül arról, a, azzal kapcsolatban, hogy hogy fog majd működni ez az eszköz, hát a jóváhagyás, illetve az alkalmazás életbelépése után öt évvel kell ezt a felülvizsgálatot elvégezni, nem pedig tízzel, ahogy azt a bizottság javasolja. Elnök, köszönöm szépen. Rozier asszony igazából helyettesítette a jelentéstevőt egyébként is, úgyhogy úgy azt javaslom, hogy e-mailben, írásban küldje el a javaslatait jelentéstevőnek. Hát, de magyarázatot is szerettem volna kérni a 13-as és a 16-ossal kapcsolatban. Jó, mondja az elnök, most minden esetre Vilándúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő asszony és a bizottság ajánlatát, javaslatát is. Valóban egyetértek abban, hogy ezt a témát újra napirendre kell helyezni. Köszönöm a javaslatokat. Ahogy Zsdanoka asszony is mondta, nem én, nekem is lennének kérdéseim a hatája kapcsolatos módosítókról, illetve hogy, hogy lesz ez a rendelettel kapcsolatban. A mód, ötös módosítóval kapcsolatban az a ö, benyomásom, hogy a, a hatás, ez így, hatály így nem megfelelő, és a nyolcassal kapcsolatban is ugyanolyan agájaim vannak, mint Zsanoka asszonynak, tehát hogy a 13, illetve 16 éves életkor határ, ez hogy honnan kerül ide, szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon különbözőek a joghagyományok, azt illetően, hogy a bíróság milyen életkortól hallgatja meg a gyermekeket. Az, hogy 16 éves kortól kezdve gyakorlatilag egy ilyen előzetes döntéshozatali jogat adjuk a gyermekeknek, ez nagyon sok nemzeti jogi hagyományt megsért és azért a tagállamok joganyagát, jog, jogszabályait nem változtathatjuk meg ilyen módon. Az alapvető kiinduló, kiindulási pont az mindig az, hogy a gyermek jogát kell nézni a bírónak, és ugye az, hogyha két cseh, vagy két olasz, vagy két német között van egy ilyen kérdés, és a nemzeti jog szerint kell eldönteni, hát akkor azt ők ugye a saját tapasztalataik alapján fogják dönteni, hogy mi a, mi a legjobb döntés, és hát nem, nem minden országban tekintenek ugyanúgy ezekre a kérdésekre. Tehát vannak különbségek, és emiatt a tagállamoknak nem kellene ilyen, ilyen rendelkezéseket ráerőltetni, hanem maguknak kellene eldönteni, hogy milyen idő, életkorhatárokat állítanak. Aztán a ne, mi okból elkövetett erőszak, hogy miért került ide be. Ugye az, hogy az bírósági ítéletek kölcsönös elismerésénél egy ilyen különleges körülményt különlegesen kezelünk, ezt én kérdésesnek tartom. Ugye a petíciós bizottság és az ombudsman is olyan tapasztalatokkal rendelkezik, ahogy azt Évi asszony is kiemelte. Úgy gondolom, hogy itt azt látjuk a szakbizottságunkban, hogy nagyon ritkán merül fel az a kérdés, hogy egy bíróság egy harmadik országgal foglalkozik, tehát mondjuk egy család egy A tagállamban lakik, B tagállamban megszületik a szülői felelősségről egy döntés, és akkor az azt arra hat ki, hogy a C tagállamban ér, élő állampolgáré lesz ez a jog, és akkor az C ország ö, bíróságánál ezt, a, ezt az ítéletet megtámadják, mire a C ország azt mondja, hogy engem ez egyáltalán nem érdekel, mivel B ország bírósága hozta meg az ítéletet. Ö, tehát én úgy gondolom, hogy ezek a, ezek, ezek az ítéletek nagyon problematikusak. Az egész mögött az lenne az dolog értelme, hogy a gyermekekre minél kevesebb terhet helyezzünk, és hogyha valahol valamit egy bíróság eldönt, akkor azt az összes többi országban, az egész kontinensen minden más bíróság tartsa tiszteletben. Azt hiszem, hogy erre kellene nálunk a petíciós bizottságban a legnagyobb, legnagyobb hangsúlyt helyezni. Többen nem kívánnak hozzászólni és Rozier eh, asszony eh, elfelejtette hozzátenni, hogy eh, ez a Brüsszel 2 rendeletnek az átalakítása, felülvizsgálata és a módosítóinkat úgy nyújthatjuk be, hogyha azok általunk tárgyalt petíciókhoz kötődnek, hiszen nem mi vagyunk az illetékes szakbizottság. Szeretném a határidőt is jelezni. Március 9-e délután 3 óra, a szavazásra a szakbizottságunkban április 25-én kerül sor. Következzen a következő ö, téma az EU jog alkalmazásának monitorozása, ennek a szakbizottságnak a szerepe természetesen nagyon hasznos az EU és az állampolgárok kapcsolatában. Napi szinten foglalkozunk a kontinensen az állampolgárok által tapasztalt problémákkal. Szeretném, hogyha a véleményünkben ez is tükröződne. Én vagyok a vélemény készítője, természetesen a jogi szakbizottság az illetékes szakbizottság, ők évente készítenek ilyen jelentést, amihez mi véleményt nyújtunk be. A módosítók benyújtásának határideje március 6-a, 15 bocsánat, 18 óra, délután 6 óra, tehát március 6-án a Juriban április 12-én kerül sor a szavazásra nálunk pedig március 22-én. Nem szeretnék most belemenni a részletekbe, és csúszunk is, késésben vagyunk. Javaslom, hogy uh, haladjunk tovább. A tízes napi rendi pontot uh, akkor tárgyaljuk meg, amikor uh, a delegáció vezetője visszatért a terembe, következzen a 11-es napi rendi pont, 14-12 per 2015-ös petíció a gépkocsik csaló szoftvereiről, a panaszos nincs itt, Barbara Visutto, eh, szívesen megadnám a szót az Európai Bizottság eh, nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd pontosítsam, hogy mit tett az Európai Bizottság. Egy új eh, kibocsátás ellenőrzési eh, teszteljárást vezetünk be, úgynevezett eh, RD-t, és különböző szabályozási aktusok készülnek ehhez március 20-án eh, és április 20-án eh, áprilisban eh, tették ezeket közzé, Ez a jelentős lépést tett a bizottság a az NOx eh, kibocsátás csökkentésére, és a második aktussal a bizottság kötelezettséget vállalt arra is, hogy az úgynevezett konformitási tényezők felülvizsgálatát eh, megkezdjük, eh, éves szinten történik ez. A konformitási tényezőket a lehető leginkább közelíteni akarjuk, a lehető leghamarabb az egyes értékhez a laboratóriumban mért részecske számot, tehát a, a szálló por mennyiségét is közelíteni kívánjuk egy aktussal az út mentén mérthez. Pillanatnyilag a parlament és a tanács foglalkozik ezzel a javaslattal, és egy negyedik erdély um, aktus a e, piac e, felügyelettel foglalkozik, és azzal, hogy független laboratóriumok végezzék a teszteket. E, januárban iránymutatásokat fogadtunk el az autógyárak emissziócsökkentési stratégiájának értékelésére, és arra, hogy a tagállamokat segítsük a csaló eszközök feltárásában az előrelépés értékeléséhez a PEMS rendszerekről tájékoztatást nyújtunk, adatokat fogunk közzétenni, és a gyűjtött adatok alapján, mint említettem, a konformitási tényezők csökkentése is megvalósul majd a második aktusnál. Köszönöm szépen, kollégák szeretnének erre reagálni. Évi asszony, tessék! Köszönöm szépen, önök asszony. a bizottság felsorolta mindazokat a szép dolgokat, amelyeket úgy tűnik, hogy tett az elmúlt években, de sajnos éppen ma egy órával ezelőtt szavazták meg az EMIS különbizottság végső jelentését a botrányjal kapcsolatban a konformitási tényezőket azért vezették be, hogy az NOx kibocsátás dupláját tegyék lehetővé mindenfajta tudományos alap nélkül. A végső jelentés is kimondja, hogy az autógyártók, de különösen a tagállamok, így az enyém is Olaszország, a az időhúzás stratégiáját választotta ezzel a javaslattal, mármint a konformitási szorzókat túl magas értéken határozták meg. Még úgy is, hogy a meghallgatásokon a műszaki szakértők mind megerősítették, hogy már ma be lehetne tartani rel körülmények, valós körülmények között a szigorú kibocsátás értékeket, hiszen az USA-ban is sokkal szigorúbb értékeket tartanak be tehát mm, technikai szempontból nincs indoka annak, hogy ezeket a szorzókat alkalmazzuk, a panaszosok petícióit kérem, hogy tartsuk nyitva, ugyanis annak ellenére, hogy ma megszületett az emész jelentés, messze vagyunk még a történet végétől. elméletben megoldhattuk a kérdést, de még évtizedeken keresztül az utakon lesznek a járművek, amelyek ma közlekednek, és amelyeknek a kibocsátását engedélyezték. Drámai a helyzet, és ennek igen komoly kihatása lesz az emberek egészségére. Az Európai Egészségügyi Ügynökség a félelmetes számokat közölt a légúti megbetegedésekről, fontos lenne megújítani az autóparkot, eddig senki nem fizetett ezekért a károkozásokért, a fogyasztó kompenzációs követelményeit ugyanis nem hallgatják meg, nem úgy, mint az Egyesült Államokban, így vannak első osztályú, meg MB2-es állampolgárok, ugye az USA és az EU állampolgárai. Szóval én azt kérem, hogy az ilyen petíciókat hagyjuk nyitva, és tájékoztatásul küldjük meg a közlekedési és környezetvédelmi szakbizottságoknak, amelyeket e tárgyban illetékesek. Thank you, Peter. Köszönöm szépen, Péter Ján. Köszönöm szépen a szót. Hát azt mondhatnánk akasztófa humorral, hogy eh, hál' Istennek, hogy legalább a katasztrófa nyomán lesznek eh, eh, javulások, és ugye el kellett döntenünk, hogy a, mire figyelünk a statisztikákra vagy a valóságra, és a járműiparban sajnos az volt, hogy a statisztikákat láttuk, de közben a valós, valós működés közben mért adatokat teljes mértékben el felejtették, elkendőztek, és a szoftver sem azt mérte, hanem a teszt csalás, családteszt eredményeket produkálta, nagyon sajnálatos ez, és örülök neki, hogy a bizottság végre megint a valá, valósághoz szeretne visszatérni. Természetesen nyitva kell hagyni a petíciót, hogy teljes mértékben feltárhassuk ezt az ügyet, hiszen nagyon fontos, hogy a valósághoz ragaszkodjunk, de azért realisztikusaknak is kell maradnunk. Úgyhogy tartsuk nyitva a petíciót, és az illetékes szakbizottságnak is küldjük tovább ezt az ügyet, és megnézzük, hogy majd a bizottság mit tesz, és hogyha lesznek me e, megfelelő további lépések, akkor esetleg bezárhassuk, bezárhatjuk, majd de jelenleg nyit hagyjuk nyitva. Maria Szúrélszó. You can give the floor to Ms. Auken asszonynak adja meg először a szót, ő előbb kért szót. Ó, rendben, már tiéd a szó, Margaréte. Köszönöm. Nem semmi, hogy Péter azt kérte, hogy tartsuk nyitva írjuk föl, vegyük jegyzőkönyvbe. Nagy nap ez a mai. Bele fogom írni a naplomba is. Yeah, yeah, really, I'm sitting here a little bit paralyzed. Teljesen le vagyok nyűgözve. Lebénultam. Jó. És természetesen támogatom én is a javaslatát. Még annyit tennék hozzá, hogy ez az egész eset az e- egyik legkárosabb eset az Európai Unió jó híre szempontjából, mivel ez azt bizonyítja, hogy nem a tudományra figyelünk, nem, nem foglalkozunk az emberek egészségével és biztonságával sem a megfelelő bánásmóddal, sőt, még a nemzetközi versenyhelyzetet sem támogatjuk, egyszerűen a saját iparunk lehetőségeit ássuk alá arra nézve, hogy vezető szerepet vállal vállalhassanak világszinten. Egyszerűen biztosítanunk kellene azt, hogy a parlament és az egész Európai Uniós rendszer úgy reagál erre az egészre, hogy valahogy visszanyerjük az állampolgárok belénk vetett bizalmát. És azt, az abba vetett bizalmukat, hogy ez a rendszer valahogy mégiscsak működik. Tehát támogatom a Péter által javasoltakat, tegyünk meg mindent. Nem tudom, hogy a az MV, a, a kibocsátásra foglalkozó bizottságban ma mi lesz az eredmény, de egyszerűen emögé be kell állítanunk a parlament többségét is. Igazából a parlament többsége volt a, a mögött a döntés mögött is. Hát mozduljunk. Elnök, köszönöm. Máriász úr. Nagyon szépen, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony teljesen egyet tudok érteni a kollégákkal, akik már szóltak, ezt a petíciót nyitva kell hagynunk. A legnagyobb fontosságú ügyről van szó, amely foglalkoztatja az uniót, számos országot, és itt most rá tudunk világos, világítani a már korábban felmerült problémákra, azaz a rendelő, az ellenőrzés a rendszereknek nem volt hatékony. Az ellenőrzések tehát hiányosak voltak ebből adódóan, számtalan feszültség és gond és probléma alakult ki, és hát itt nem csak egyetlen egy iparról, vagy iparágról van szó, nem csak egyetlen egy vállalkozás érintett ebben a dologban, hanem számtalan szereplője a gépjármű iparnak. Lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz, amely azt mondotta, hogy ez a téma, ez nem csak a volkswagen érinti, hanem egyéb más gépjármű gyártókat is. Nagyon jelentős dologról van szó. Ugye létezik egy külön szakbizottságunk, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ez az Atok Bizottság nagyon különleges felhatalmazással bír, és igénybe veti a szakértőknek a támogatását. Én nem vagyok tagja ennek az Atok bizottságnak, de mi, mint Peti szakbizottság, nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a petíciót, továbbra is nyomást kell gyakorolnunk az Európai Bizottságra azért, hogy további tanulmányokat készítsenek, és a PETI bizottság, az EMIS átok bizottságot kell, hogy támogathassa. Az Európai Parlamentnek mindent meg kell tennie azért, hogy elősegítse erősítse a fogyasztóknak az egészségét. A petíció nyitvatartásában egyetértünk tehát, és meg kell, hogy vizsgáljuk ismételten majd ezt a kérdést a későbbiek során. Köszönöm szépen, én is egyetértek a javasoltakkal, járjunk el így, és természetesen az EMIS bizottság által produkált eredményeket is figyelemben kell venni. Ugye ők pont most tartanak erről vitát, és majd meglátjuk, hogy mi lesz annak az eredménye. Tartsuk nyitva a petíciót, és kérjünk az Európai Bizottságtól további információt, majd ha már az EMIS bizottság meghozta a döntését a szavazás után jó, nagyon örülök neki, hogy néha az egész fronton ugyanolyan, ugy, ugyanúgy vélekedik minden kolléga. És természetesen, ahogy Eleanor Evi mondta, a közlekedési és a környezetvédelmi bizottság felé is továbbítani kell ezt a kérvényt. Elnézést kérek, hogy a saját véleményemen ennyire gyorsan végignyargaltam a tízes napi rendi ponton, de láttam, hogy többen elhagyták a termet, és úgy gondolom, hogy vannak olyan vélemények, amelyekben nem kell túl sok időt befektetnünk, hogyha az adott téma annyira nem fontos. Úgyhogy ezt változatlanul így gondolom, és azt mondom, hogy lépjünk tovább a következő petícióhoz, ugyanis ott a petíció benyújtója is jelen van, és várja, hogy sorra kerülhessen. Tehát a 987 per 2015-ös számú petícióról van szó, szelektív katalizátorok a Volkswagen ügyet követően. Biszkotto asszonyé ismét a szó ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen ez a kérvény szorosan kapcsolódik az előző petícióhoz, tehát ez egy olyan készülék, illetve egy olyan szoftver, amely Európai Uniós szinten 98 óta tiltott. A jelenlegi típus jóváhagyási rendszernek megfelelően sajnos ezeknek a dolgoknak a tiltása a tagállamok hatáskörébe van, és, mint ahogy már előzőleg is mondtam, a bizottság javasolt egy új tesztelési rendszert, és már akkor, már mielőtt ez az egész botrány kibattant, erről szavaztak is a tagállamok 2015 márciusában, és utána fogtunk ahhoz, hogy az RD, tehát a, a valós kibocsátással kapcsolatos csomagokat elindítsuk, a, az 1-es, 2-es, 3-as már elkészült, most van készülőben a 4-es így, hogyha ezek megvalósulnak, akkor a csalás lehetősége nagyon csekély lesz, de ez még mindig nem elég, ugyanis nagyon hatékony piacfelügyeletre van szükség, és ezért a bizottság január, tavalyi év januárjában egy tesztelés minőség biztosítási rendszert javasolt, amelyben egy felügyeleti rendszer kidolgozása és szerepe van, ezt a bizottság fogja irányítani, ugyanis a jelenlegi rendszer nagyon hiányos, és ezért a bizottság megkérte a parlamentet és a tanácsot arra, hogy a javaslatainkat minél gyorsabban fogadja el ebben a témában, és hogy tartsa meg a mi magas ambícióz, ambícióinkat. Hét tagállam ellen indítottak ezen kívül eljárást, amiatt, hogy az e, autók kibocsátása, illetve típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabályok javaslatokat nem hajtották végre megfelelően. Köszönöm szépen, én ennyit szerettem volna a bizottság nevében mondani. Kollégáink, Eleonora, megadom neked a szót. Csak azt szeretném hozzátenni, hogy igaz, a defeat device-ok -ok tiltottak. Csak hogy vannak kivételek a kibocsátás ellenőrzéskor, a járművek tesztelésekor, az autógyártók, így a Volkswagen és mások pontosan ezekre a kivételekre hivatkoznak, vagyis hogy ezek alapján határozták meg az értékeket, ugyanis ők azt mondják, hogy különben a motort károsítaná a tesztelés, a fiát is ezt mondja, hogy előfordulhatna, hogy az autópályán például leállítja a motort a szoftver. Ezért van szükség erre a modulárásra. Innen jön a probléma. Az Egyesült Államokban a Volkswagen elismerte, hogy trükköznek, um, de valójában megvannak a jogi feltételei annak, hogy ezt a károkozást folytassák. Nem csak a fogyasztók bizalmáról, hanem az állampolgárok egészségéről is szó van, ezért súlyos a kérdés, ezért kérem, hogy ezt is hagyjuk nyitva, akár csak az előző petíciót. Péter jár. Péter jár. Én is Elnézést, elnézést, Mária szúr, Mária szúr előbb kért szót, neki adom meg először. Ne haragudjon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés közvetlenül kapcsolódik az előzőhöz és az azzal kapcsolatban elmondottakhoz. és a mm, fogyasztók becsapásához. És a Volkswagen valóban egyszerűen átverte a fogyasztókat, és most mm, meg kell fizetniük ennek az árát, és el kell intézni, hogy a Volkswagen most már azt adja a fogyasztóinak, amit ígér. és a, a szoftverekkel ugyanezt történik. Én igazából nem értem, hogy mennyi, miért csak ennyire felületesen kezeljük ezt az egészet. Az USA-ban nagyon alaposan meg megtárgyalták ezt, és rengeteg embernek kártérítést fizettek, magas összegű kártérítéseket, amiatt, hogy becsapták őket. Európában is ugyanezt kellene megtennünk, hiszen nem utolsó sorban a fogyasztók egészsége károsodott szörnyű módon emiatt a rejtett csalás miatt. Egyszerűen hatékony szankciókra, hatékony büntetésekre van szükség, nem csak a Volkswagenre vonatkozóan, hanem az egész európai autóiparra ö, nézve. A bizottságnak küldtem egy kérdést, és az erre adott válaszok nagyon világosan mutatják, hogy más autógyártókat is ellenőriznek jelenleg, azt szeretnék kideríteni, hogy ők vajon szintén becsapták-e a fogyasztókat, a vevőiket, úgyhogy én úgy gondolom természetesen nyitva kell hagynunk a petíciót. Köszönöm Péter, akkor most már tényleg a tiéd a szó. Köszönöm, szerintem is nyitva kell hagyni ezt a petíciót az illetékes szakbizottságoknak tovább kell küldeni ezt is, és én szeretném, a, szeretnénk olyan állások, ajánlásokat kapni a különbizottságoktól is, amelyeket a fogyasztók helyzetének javítására tudunk majd használni. És igazad, igazad van, tényleg az amerikaiak messze elhagytak minket ebben az ügyben. A fogyasztóvédelem területén. És tényleg, hogyha valaki a fogyasztóit becsapja, akkor azért fizetnie kell, és az Európai Unióban eddig e, ebben az ügyben tettek, lép, tett lépések nevetségesek az amerikaiakhoz képest. Természetesen fájdalmasak ezek a dolgok, de nyilván a Volkswagennek az, a, a, Amerikában már eléggé fájdalmas a helyzete, de nevetséges az, hogy ha ezt mi nem követjük. Tehát természetesen tartsuk nyitva az ügyet, és hogyha a kibocsátási különbizottság vizsgálata véget ér, akkor nézzük meg megint, és esetleg lezárhatjuk utánu. Minden esetre a válság mindig lehetőséget ad arra, hogy tovább lépjünk, és hogy jogalkotással biztosítsuk, hogy ilyen helyzet többé soha ne álljon elő. Köszönöm szépen. Az EMIS bizottság ö, ö, gyakorlatilag a szavazás után feloszlatja magát, úgyhogy mindjárt vége a munkájának. De tehát akkor összefoglalván nyitva tartjuk a petíciót, és a bizottsággal kapcsolatban maradunk, különösen azt illetően, hogy az adott országok a hét említett tagállam ellen elindított szabásértési eljárás ügye hogy folyik. Jó, akkor tegyük meg ezt, és akkor lépjünk tovább a következő napi rendi ponthoz. Nagy szeretettel üdvözlöm a 1328 per 2015-ös petíció benyújtóját, Renato Amorózót, aki békebíró Olaszországban. Egyéb, ezen kívül még van egy sor petíció ugyanebben az ügyben, ezeknek a számát nem fogom elmondani, hogy időt nyerjünk ezzel is. 5 percre adom meg a petíciók benyújtójának a szót, Rossella Barone asszony lesz az első. Fájra, Chiarissimo Presidente, chiarissimi... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselő, asszonyok képviselő urak, az a kérés, hogy jogsértési eljárást indítson az Európai Parlament Olaszországgal szemben a tiszteletbeli bírák javadalmazásával, és különösképpen a békebírák javadalmazásával kapcsolatban, annak alapján került benyújtásra, hogy abuzív módon kezelik a mi kategóriánkat, és ez ellentétes az Európai Unió tanácsa, illetve a szociális jogok tanácsa megállapításaival a 70 per 99-es irányelvel is ellentétes az olaszországi gyakorlat, ugyanis ez az irányelv tiltja a keretmegállapodás tiltja a határozott idejű szerződések ismétlését és azt is jelzi, hogy a szociális partnereknek a diszkriminációt fel kell számolniuk e téren. Olaszországban a békebírák helyzete tehát ellentétes legalább három szempontból az európai törekvésekkel. Tehát nem lehet többször is megbízást adni határozott időre ugyanannak a személynek. A mandátumot pedig Olaszországban rendszeresen megújítják. Hát az irányelv szerint határozott idejű szerződést határozott idejű munkára lehet kötni sorozatos, határozott idejű szerződések állandó szükségletnek tesznek eleget Olaszországban. Ez abuzívnak minősül. A C 204 per 2006-os ítélete alapján is tehát az olasz jogrend ebből a szempontból mm, ellentétes polgári és büntető ügyben is eljárnak a békebírák, sőt, kizárólag ők felügyelik a, jogellenes bevándorlók kitoloncolásáról szóló határozatokat. A C98 eh, per 2009-es bírósági ítélet eh, alapján indokolni kell, hogyha eh, határozidejű szerződést kötnek sorozatosan. Nos, a békebírák esetében az olasz kormány sosem indokolta, hogy eh, miért eh, alkalmazza eh, ismételten a határidejű szerződéseket. Konklúzió, az olasz állam a tiszteletbeli bírák, békebírák foglalkoztatási rendszerével sérti az európai jogot, ezért kérem, kérjük, hogy indítsanak jogsértési eljárást az olasz állammal szemben a diszkrimináció miatt. Hiszen a az úgynevezett fizetéssel javadalmazott bírák munkájával pontosan megegyező munkát végzünk, ugyanakkor nem kapunk szülési szabadságot, nekem ikergyermekeim vannak, de nagyon sok kollégám van még ilyen helyzetben, kemoterápia alatt is dolgoznia kellett egyes kollégáknak. Köszönöm a figyelmüket. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Most Manuela Artónének adom az, meg a szót szintén 5 percre. Buongiorno, mi presento. Sono Emanuela szeretnék bemutatkozni. Manuel Artone vagyok, római úgynevezett tiszteletbeli bíró, 19 éve, 15 éve úgynevezett békebíró, megszakítás nélkül. Körülbelül ezer ügyet tárgyalok évente, és ez nem teszi lehetővé, hogy bármilyen más keresőtevékenységet folytassak több mint tízezer polgári és büntető ügyben hoztam határozatot békebíróként egyértelműen fiktív a tiszteletbeli jelző a békebírák esetében. Ez nem tiszteletbeli tevékenység társadalmi munka, és ezt maga az olasz törvény alkotó mondja ki, aki magát hazudtolja meg, amikor úgy szabályoz, hogy 1267 ítéletet kell ideálisan hoznia egy tiszteletbeli bírónak évente. Um, oly módon, hogy úgy annyi pénzt keressen, mint egy tógát viselő rendes bíró. Csak hogyha elvégezzük a e, számítást az 56,81 század euró díjjal, akkor láthatjuk, hogy e, miről is van szó. ahhoz, hogy egy év alatt 1267 ítéletet hozzunk, nyilvánvaló, hogy teljes munkaidőben kell dolgozni, és semmilyen más munkát nem végezhetünk. Ráadásul nagyon nagy szakértelemmel kell rendelkeznie a békebíróknak. Nem véletlen, hogyha az elmúlt húsz évben rendszerint megújították a megbizatásukat a bírósági tanácsok és az országos tanács. tehát az, hogy olasz törvény kimondja, hogy 1267 ítéletet kell hozni, Eh, ez az alapja a termelékenységünk eh, eh, értékelésének az olasz állam nevetséges áron kapja meg a mi szolgáltatásunkat, és semmilyen ellátásban nem részesülünk, semmi olyan ellátásban, mint amilyenben a fizetéssel javadalmazott bírák Azért újítják meg mindig a megbízatásunkat, mert különben megbénulna az igazságszolgáltatási rendszer a hivatalos statisztikák szerint 50%-át a munkának tiszteletbeli bírák végzik el a különböző irányelvek, sőt az O'Brien és Mászkoló ügyben hozott Európai Bírósági ítélet is kimondja, hogy ez ellentétes az európai joggal. Tehát a 374 per 1991-es törvény fiktív módon minősíti tiszteletbelinek a mi jogállásunkat. Valójában pontosan olyan munkát végzünk, mint a teljes munkaidős bírák, csak nem kapjuk meg az ehhez társuló ellátásokat. a 258-tól 260. cikkeig az Európai Unió szerződését is sérti mindez. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Most köszönöm. pedig eh, köszönöm szépen. az Köszönöm szépen. Most Nikolá Minászinak adom át a szót, aki a jogsértések és az állami támogatás koordinátora. Köszönöm szépen, Wikström elnökasszony, üdvözlöm a képviselőket és a panaszosokat, akik jelen vannak. Ez az eset nagyon fontos, és az olasz kormány hosszú ideje foglalkozik is vele. Mi az tehát az az ügy, amiről most vitát folytatunk, és amely nehézségeket vetett fel, abból ered, hogy megpróbált az olasz állam kialakítani egy olyan rendszert, ahol a teljes ellású bírák és a tiszt tiszteletbeli bírák azonos helyzetbe kerülnek. Ez jogi okok miatt nem valósulhatott meg. Az olasz alkotmány is kimondja, hogy úgynevezett rendes magisztrátusok végzik a bírói munkát, a tiszteletbeli bírák kisegítő szerepet játszanak szakértelmük révén a bíróságukon ez olyan akadály, ami nem teszi lehetővé, hogy a jogállásuk azonos legyen a túgás bírókéval. A teljes munkaerős bírákat versenyvizsgákon választják ki, a tiszteltbeli bírákat viszont egyszerű felvételi vizsgával veszik fel. font, nagyon fontos szerepet játszanak a bíróságok működésében a tiszteletbeli bírák, ezért az olasz kormány szeretne azonos javadalmazást nyújtani nekik a teljes munkaidős bírákéval azonosat. az anyasági szabadságot, az ünnepnapokat és elfogadható munkaidőszabályozást kívánunk kialakítani a kormány keresi a megoldást, ami lehetővé teszi majd a megfelelő bánásmódot és javadalmazást az Európai Bizottsággal egyetértésben. Párbeszédet is indítottunk annak érdekében, hogy az egyensúlyt megtaláljuk a szektort rendbe kell tenni méghozzá igen sürgősen, ugyanis a kormány az olasz parlamenttől felhatalmazást kapott törvényeirejű rendelet készítésére, és ez a felhatalmazás májusban lejár. Úgyhogy ezeknek a kéréseknek eleget szeretnénk tenni nagyon pozitívan, konstruktívan egyeztetünk a bizottsággal, és bízunk benne, hogy kielégítő és gyors megoldást találunk még május előtt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, a bizottság jelen van örömmel tudom tehát akkor most átadni a szót Dana Kramazada, kollégának, aki meg tudja magyarázni számunkra ezt az egész helyzetet. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót, elnök asszony. A bizottság természetesen nagyon jól ismeri ezt a helyzetet, amelyet az előttem szólók leírtak. Mi is nagyon sok panaszt kaptunk, hasonló panaszokat, úgyhogy valószínűleg tényleg komoly problémákról van szó. Nagyon részletes információkat, több száz oldalra rúgó anyagokat kaptunk, ezeket még mindig elemezzük. Azon kívül tartjuk a kapcsolatot az olasz hatóságokkal annak érdekében, hogy megoldást találjunk a problémákra. Jelenleg csak annyit tudunk mondani, hogy még mindig elemezzük az olasz jogszabályokat, és a kapott információt, illetve panaszokat a munkavállaló definíciójára fogunk koncentrálni, a szülési szabadság, illetve az éves rendes szabadság, fizetett szabadságra való jog kérdésére, a határozott idő, idejű szerződések kérdésére, illetve határozott és nem határozott idejű szerződések közötti különbség kérdésére. Ezekben a témákban fogunk, ezekben a kategóriában fogunk majd megpróbálni az említett tisztelt bírók problémáira megoldást találni, hiszen ahogy ők is mondták, hogy a polgári jogi ügyek nagyon nagy százalékát ők kezelik, tehát megérdemlik a figyelmünket, és megérdemlik, hogy megfelelő legyen a helyzetük. Elnök, köszönöm szépen, és nagyon örülök neki, hogy ilyen rövid hozzászólás alatt ilyen sokat tudott mondani nekünk. Kosszolino kollega nagyon sokat foglalkozott ezzel az ügyel, az ő kérdése indította el mindezt, úgyhogy most neki adom meg a szót. Tengola tízigé. Személyesen egyetértek a panaszosok értékelésével, és én is küldtem egy kérdést a bizottságnak, ma este részben erre választ kaptam. A következőt kérném, mert itt ugye a tartalomról kell, hogy eszmét cseréljünk, és meg kell próbálnunk megoldást találni a petíció szakbizottságban, ha nem is mindig sikerül. Úgy gondolom, hogy tehetnék, tehetnénk valamit, és kérem ezt a többi olasz képviselőtől és nem olasz képviselőtől is. Küldjünk egy levelet Orlandó miniszternek, igazságügyi miniszternek, és a igazságügyi bizottságnak is. Úgy gondolom, hogy a petíciót semmiképpen nem zárhatjuk le. Ugye márciusig van lehetősége a kormánynak, hogy ö, ö, intézkedjen, a bizottság is érdemi választ fog adni. Úgyhogy én azt kérem, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és május után újra uh, vegyük fel a kapcsolatot a partnerekkel, így a miniszterrel, nyilván nem könnyű az igazságügyminisztert ide rángatni eh, Rómából, de a többi eh, partnerrel meg lehet próbálni megoldást találni. Ugye már eh, hosszú évek óta, 91 óta van a vállunkon ez a teher, nyilvánvaló, hogy megoldást kell találni rá, hiszen ezek az emberek nagyon nagy szerepet játszottak abban, hogy a, a bírósági ügyhátralékot csökkentsék, különösen a polgári ügyekben. Fontos lenne megoldást találni, mert különben folyamatos konfliktus marad az európai jog, az olasz alkotmány, a foglalkoztatási szabályozás között. Fontos lenne, hogy olyan megoldást találjunk, ami teljes mértékben um, eleget tesz a tiszteletbeli bírák kérésének. Tényleg ez az egyik legrégebbi ügy ö, Olaszországnak. Óriási ügyhátraléka volt, ezt sikerült valamelyest csökkenteni. Ö, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, meghallgassuk a panaszosokat, és rávegyük a bizottságot és az olasz kormányt, hogy az elkövetkező hetek során tegyenek május vége előtt javaslatot és utána kérdezzük meg az érintetteket, hogy kielégítő megoldás születette a panaszukra. Úgy gondolom, hogy ez lenne a megfelelő eljárás. Jó lenne, hogyha konszenzust élvezne ez az összes képviselő, az olasz és a nem olasz képviselők részéről egyaránt. Eh, nagyon örülök, hogy itt találkozhattunk az olasz békebírókkal az Európai Parlamentben. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm, hogy ilyen nagy segítségünkre volt, segítségemre volt az összefoglalásban. Most Becker úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hét nagyon egyformán megfogalmazott petícióról van itt most szó és én is úgy látom, hogy rengeteg információt kaptunk. A fizetési részletek, minden elvégzett tevékenység dokumentálva van és ismert, és ugye rendszeresen tevékenykednek ezek a bírák, nem kisegítő emberek ezek, és ezért eh, két kérdésem lenne a bizottság felé. Mi hiányzik még? Milyen információ nincs még meg? Másik kérdés, még mennyi időre van szükségük? Egyszerűen nem várathatjuk tovább ezeket a bírákat. Természetesen nyitva kell hagynunk a petíciót. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen, Becker úr. Maria Szúria szó. Köszönöm szépen. Ebben az esetben miről is van szó? Arról, hogy az 1999-es keresztetőt is nem tartják be. Tehát azt, amely rögzíti azt, hogy tilos olyan határozott időre szóló szerződéseket kötni, amelyekből több is van, egymás követik visszaélés szerűen, és amelyeknek a révén a, foglal, a munkáltató nem kínál fel egy folyamatos időtartam, illetve tehát korlát nélküli időtartam, korlát nélküli munkavállalási szerződést. Nos, amennyiben ilyenfajta szolgáltatásról van szó, arra van szükség, hogy a munka vállalható, határozatlan időre szóló munkaszerződést köthessen. Ez egy általános szabály, amelynek mindenütt érvényesülnie kell. Márpedig azt észleljük, hogy az 1999-es keretmegállapodást nem mindegyik tagállam tartja be. Így például Görögország sem. Vannak olyan középfokú oktatási intézmények, amelyek olyan tanárokat alkalmaznak, akik csak beúró jelleggel foglalkoztatott tanárok, már pedig nem kínálták fel az intézmények azt, hogy ezek a póttanárok, helyettesítő tanárok ugyanolyan munkakörülmények között dolgozzanak, mint hogy folyamatosan dolgoznak, mint a tisztviselő tanárok, és úgy gondoljuk, hogy ugyan erről van itt is szó. Tiszteletbeli megbizatásokról esett szó az imént, és ezt észleljük, mindenki világosan látja, hogy miről is van szó, nevezetesen az olasz kormány is az olasz, olasz közigazgatás, csak úgy, mint az EU-s közigazgatás, az Európai Bizottság. Nyilvánvaló az, hogy itt ez sérti az európai jogot. Ha ilyen eset fordul elő, kettő dolgot lehet tenni. Először is az Európai Bizottságnak eljárást kell indítania. Tehát jogsértési eljárást kell, hogy elindítson Olaszországgal szemben az Európai Bíróság előtt. És a olasz államnak pedig azonnal megoldást kellene találnia ez a másik lehetőség, és így módon eleget téve a petíció benyújtóinak a megfogalmazott igényének. Nos, tehát arra van szükség, hogy megoldódásra kerüljön ez a probléma, mégpedig jogalkotási eszközel is adott esetben májusra. Tehát ez fogja eldönteni, hogy nyitva fog maradni ez a petíció sor, vagy sem. Tehát vagy ország megoldja ilyen záros határidőn belül ezen problémákat, vagy pedig jogalkotási eszközzel kell élnünk ö, nekünk. Ö, és itt most ez ugye meghatározható fontosságú történés, nem szabad, hogy ez átsúszon a következő jogalkotási ciklusunkra, és mindenképpen az Európai Bizottságnak el kell járnia a petíció panaszosainak jogosultsága, joga van arra, hogy kártérítésben részesüljenek, teljesen megellapozott a fellépésük, és az erőfeszítésük reméljük, hogy eredménye fog járni. Köszönöm szépen. One more petition. Szeretném még azért elmondani, hogy van még egy petíciónk, amit kezelnünk kell, úgyhogy mostantól kezdve mindenkinek csak egy percet adok felszólalásra, és ha már valamit elmondtak, akkor kérem, hogy azt ne ismételjék meg. Nagyon röviden, Eleonora. Dunque, jó. Szóval, nagyon egyetértek azzal, amit Máriász kollega mondott. Csak azt szeretném megismételni, hogy a Szociális Jogok Európai eh, Bizottságának a döntése egyértelmű útmutatást ad azzal kapcsolatban, hogy igenis ekvivalencia van a békebírák és a normálbírák között. Um, nem csak ismétlem, hanem emlékeztetnék arra, hogy az Európai Bíróság 2012-ben szintén hozott ítéletet tárgykörben amennyiben lehetséges, akkor a 2016-57-es delegáció alapján a kormánynak kellene rendelettel megoldani a problémát, hiszen bizonytalan az alkalmazása ezeknek az embereknek, nem lehet folytatni ezt a gyakorlatot, Egyetértek, hogy írjunk levelet, és tartsuk fenn a figyelmet. Nyilvánvaló, hogy egyértelmű a jogsértés, komoly és gyors megoldást érdemel ez az ügy. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Poliéze úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés Olaszországban. Már évek óta követem az ügyet, több kérdést is feltettem parlamentben nyilván való, hogy alapvető fontosságú szerepet játszanak az igazságszolgáltatásban Olaszországban ezek az emberek, a helyzetük paradox, az ellátásokat illetően, a bizonytalanságot illetően nyilvánvaló, hogy a nemzeti előírások, az európai irányelvek egészen mást írnának elő, például a gyermekgondozási szabadság ügyében úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kell tartani, és nagyon örülök neki, hogy a nem olasz kollégák is ilyen nyitottsággal reagáltak. Bízom benne, hogy a lehető leggyorsabb megoldás születik. Köszönöm. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Az utolsó felszólaló Terikábrász úr, kérem, hogy röviden szóljon, és aztán én majd összefoglalom a mondottakat. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az előttem szólókkal. önök tehát normál bírák, csak nem kapják meg a pénzt, meg a jogokat, ugye? És igazából nem olyan nehéz megoldani ezt a problémát, annak ellenére, hogy már nagyon régi és nagyon fontos probléma, sürgős. És még azt is el kell mondjam, és azt mondják, hogy majd meg lesz oldva, igen, talán a bizottság azt mondja, hogy remélik, hogy majd nem sokára megszületik a megoldás. Nem, nem sokára kell, azonnal kell. Hogyha 20 évet adnánk magunknak, akkor sem lennék biztos abban, hogy meg tudnánk, meg tudnánk oldani. Egyszerűen nyitva kell hagyni a petíciót, és sürgősséggel kell eljárnunk. Elnök, köszönöm szépen. A két petíció benyújtónak adom meg a szót, Paula Márkétának és két percben szóljon, aztán majd Alberto Rosszinak is kérem, nagyon röviden szóljanak hozzá, mert szorít minket az idő. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők! a 177 per 2016-os petíciót nyújtottam be 25 év telt el azóta, hogy a békebírák intézményét bevezették, és nagyon stabil pillére ez az olasz igazság szolgáltatásnak. Nagy szakértelmet igényel ez a munka. az 1941 per 12-es törvény alapján a békebíró ugyanolyan bírónak minősül, mint az állandó munkaidőben dolgozó bírák a tiszteletbeli bírák javadalmazása azonban nem összeegyeztethető és a jogi bánásmód sem, amiben részesülnek a békebírák. Olyan nagy a munkateher, hogy semmilyen más munkát nem tudunk végezni, ráadásul ez külön ki is zárja a szabályozás, illetve jelentősen korlátozza nem végezhetünk politikai tevékenységet sem, pedig a normál bírák számára ez adott esetben engedélyezhető. Mint már említettem, igen nagy a munka teher a békebírákon, ezért fizikailag is lehetetlen más tevékenység végzése. Nagyon szigorú az össz összeférhetetlenségi szabályozás az igazságszolgáltatási munkahelyek betöltőit illető presztízsben sem részesülünk. Hát bizonytalan a mi munkavégzésünk, miközben nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a kötelezettségeinkre. 15-20 éven keresztül megújítják a szerződéseket, és ez jogellenes. Az elnök félbeszakítja, nagyon szépen köszönöm, de ezeket a dolgokat már mind hallottuk, úgyhogy nem kell még egyszer elismételni őket. Elnézést kérek, de a következő petícióval is méltó módon kell, hogy foglalkozzunk, mielőtt a tolmácsolás véget ér. Köszönöm, és most nagyon röviden Alberto Rosszinak is megadnám a szót. Nagyon gyorsan fogok beszélni az olasz kormány hazudik a a kormányrendelet értelmében gyakorlatilag kizsákmányolják a békebírákat, a teljes munkaidő helyett részmunkaidős státuszt akarnak kialakítani, diszkriminálnak bennünket az összes közalkalmazottal, köztisztviselővel szemben. Gucoli úr is tudja, hogy nem májusig kell új rendeletet hozni, hanem azonnal el kell törölni a törvény erejű rendeletet, mert 5000 családról van szó, és 20 éve történik ez velük. Én azt követelem, hogy azonnal indítsanak jogsértési eljárást az olasz állammal szemben, és egyáltalán nem akarom, hogy az elkövetett jogsértéseket a szőnyeg alá söpörjék végtelen, a végtelenségig vesztegetjük az időt. többen haltak meg a tárgyalóteremben, mert nem mehetnek betegszabadságra. Nagyon sok kollega mennek vidékre dolgozni, balesetet szenvedtek, elvesztették a munkahelyüket, és az olasz kormány egyáltalán nem ismeri el a jogaikat. Ez szégyen, uraim! Ez szégyen! hogy azt mondják nekünk, hogy májusig váljunk. Mire váljunk? Mire várjunk? Egy kormányerejű rendeletre? Hát már régen törölni kellett volna ezt a rendeletet. Case Köszönöm szépen, nagyon világosan bemutatták az ügyet, és ez az egyik olyan pillanat, amikor nagyon büszke vagyok arra, hogy elnökölhetek a bizottsági ülésen, mivel minden politikai frakcióban dolgozó kollégánk támogatja az eljárást és támogatja a tervezett lépéseket. Nyitva hagyjuk a, az petíciót, és megkérdezzük a bizottságtól, hogy még milyen, és bekerület hát idézném itt, hogy még milyen információra van szükségük, és még mennyi időre van szükségük, mielőtt lépéseket tennének. Koszolino úr is mondta, hogy a szak, szakértő bizottságokhoz is át fogjuk utalni további eszmecsere céljából ezt a petíciót. Azon kívül az olasz igazságügyminiszternek is egy nagyon komoly hangú levelet fogok küldeni. Meg fogom kérdezni tőle, hogy az olasz kormány hogy kívánja megoldani ezt a helyzetet, és hogy próbálja visszaállítani az olasz igazságügyi rendszerbe vetett hitet, ugyanis itt ez forog kockán. Tehát a szakbizottságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a momentumot, ezt a pillanatot most kihasználja, használja, és eredményt érjen el. És minket is nagyon ö, nagy sajnálattal tölt el, hogy milyen sok családot érint ez az igen furcsa helyzet, amely más tagállamban nem található akkor e szerint fogunk eljárni, mert igenis el kell ismerni az önök problémáját, és el kell ismerni az önök, az önök által végzett munkát. Látom, hogy mindenki pozitívan reagál ezekre a javaslatokra, úgyhogy most a petíciók benyújtóinak mondom közvetlenül, biztosak lehetnek benne, hogy a szakbezottságunk komolyan veszi az ügyüket, és megteszi a megfelelő lépéseket jó utat haza mindenkinek, és remélem, hogy nem kell még egyszer találkoznunk, úgyhogy nem mondom, hogy szívesen látjuk Önöket még egyszer. Remélem, hogy minél előbb megoldadik az ügyük. Elnézést kérek a következő napi rendi ponttal kapcsolatos petíció benyújtójától, amiért nagyon kevés idő fog majd jutni az ő petíciójára. Egy valenciai Kála Moszkai projektről van szó. Robert Hewliston a petíció benyújtója, illetve még egy állampolgár, ketten fogják tehát felvezetni az ügyet. Hulister úrnak adom meg először a szót, mutassa be a petíciót, kérem. És még azt kérem, hogy aki elhagyja a termet, az minél csöndesebben tegye azt meg, hogy folytathassuk a következő petícióval a munkát. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon hálásak vagyunk a petíciós bizottságnak, amiért napirenden tartotta ezt a petíciót. Már 2010 óta, amióta eredetileg 7000 aláírással benyújtottuk ezt a petíciót. Hét év telt el azóta, elnök asszony, és döntő pillanathoz értünk. Az, az, az partvégi partmenti terület sorsában, ugyanis az a 15 kilométeres partszakasz teljes mértékben beépítették. A területfejlesztő úgy döntött, hogy kihasználja a lehetőséget arra, hogy 1500 új házat fog építeni erre a partszakaszra a tervet egyébként késleltette, sőt le is állította az Európai Parlament és az Európai Bizottság abeli igyekezete, hogy tegyen valamit a környezetért, hiszen egy környezetvédelmi hatástanulmányt követeltek. 2014-ben a fejlesztő aztán ezt meg is tette, a vállalkozó ezt meg is tette, bár ez törvénytelen, mert, mert összeférhetetlenség vágya merül fel. A környezetvédelmi hatástanulmány megjelenésekor nagyon sok bírálatot kapott, és 1700 ellenvetést adtak be ellene, de a legsúlyosabb ellenvetéseket az Orihuela tanács, vagy Városháza környezetvédelmi szakértője adták be, mégpedig azért, mert két veszélyeztetett faj van, egy ritka növény és egy ritka csiga, amely csak ezen a partszakaszon található és eh, az építkezési területeket nem próbálták meg korlátozni a, a has, hagyományos eh, eh, állatvédelmi törvények jelen értelmében, való, való, valamint a társadalmi környezeti szempontokat sem vették figyelembe, illetve a vízhez való hozzáférését sem biztosították a majdani lakosoknak, hiszen a hely, Orihuela Costa, rengeteg, lako, rengeteg lakost fog majd, plusz lakost fog felvenni a megépülő házak miatt. Tehát egy egyenlőtlen küzdelemről van itt szó a vállalkozó és a lakosok között. A vállalkozó nagyon nagy befolyással bíró ember egyszerűen meg tudja vásárolni az összes városfejlesztő és szakértő hozzáértőt zsebéből, úgyhogy nagyon nagy nyomás alatt vagyunk, nem tudunk előre lépni, ha csak nem teremtünk egyenlő lehetőségeket mindenki számára. Köszönöm szépen. Gilen asszony szeretne valamit tenni ehhez, vagy folytassuk a vitát? Nagyon szépen köszönöm, nagyon röviden fogok hozzászólni, üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy ismételten egy ajánlást tegyünk közé, központi fontosságúról van szó, mert hogy olyan szűz területekről van szó a tengerpart mellett, amely több mint több ezer lakásnak a megépését teszik lehetővé. És ahogy a kollégám is mondotta, a hatás vizsgáló tanulmány elkészült, de rengeteg hiányosságot észlelünk, és őt megtévesztő ez a tanulmány, és még akkor is, hogyha a bizottságnak a javaslatát betartották, a valóság ennél százszor bonyolultabb, százszor összetettebb, és mint ahogy elhangzott, számos technikai hiányosságot lehetett észlelnünk és nem a megfelelő módon kezelik ezt a kérdést, és nem arról van szó, hogy létezik vagy ne egy ilyen hatásértékelő tanulmány, hanem arról, hogy pontosan kimutassa a tanulmány, hogy milyen károkat szenved a táj, a tájkép, a tájkultúra, és nem veszi figyelembe a fejlesztési terv azt, hogy kell térségben milyen értékek léteznek, hogyan lehet védelmezni tehát ezen területet az építkezési érdekekkel szemben. Úgy gondolom, hogy az építési feltételek, illetve folyamat oda vezet, hogy lerombolják az ökoszisztémát, és és hát a szolgáltatások is úgy alakulnak, hogy a városok kiszervezik a szolgáltatásokat ebbe a környezetbe. Egészen rendkívüli értékű természeti környezetről van itt szó, éppen ezért rendkívüli módon oda kell figyelni arra, hogy hogyan lehet ezt a tájat megóvni, és hogyan lehet a társadalomnak az értékeit és érdekeit képviselni, védelmezni. Számos követelés fogalmazódott meg, és az Unió felé fordulunk azért, hogy az Európai Unió továbbra is felügyelje ezt a folyamatot, és rálátással bírjon. Úgy gondoljuk, hogy az önök szakbizottsága képes arra, hogy az EU-s intézményeknek a részeként kezelje ezt a kérdéskört. Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy kényszerítem önöket arra, hogy minél gyorsabban haladjunk, de a tolmácsolás néhány perc múlva leáll. Rámos Florido és a bizottság képviselője, aki jelen van, kérem, hogy nagyon röviden reagáljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, mint hogy nincs sok idő a rendelkezésünkre, és mint hogy erről a petícióról már szó esett, sőt vitáztak ö, a korábbi ciklusban, ö, éppen ezért az Európai Bizottságnak az írásos dokumentumára utalnék, és hála a petíciós szakbizottságnak, az Európai Parlamentnek, és hála a petíciónak magának, illetve annak a csomagnak, amelyet megnyitott az Európai Bizottság. Az illetékes spanyol hatóságok, azaz az illetékes önkormányzat és a valencei önkormányzat megfogalmazta azt, hogy alkalmazható a parlament által megfogalmazott javaslat, és egyetértés alakult ki abban, hogy a hatástanulmányon szóró irányelvet alkalmazni kell, tehát ezekkel a megközelítésekkel, illetve a specifikus tanulmánynak az elkészítésével a következtetés az lett, hogy az építkezésnek egy olyan környezetvédelmi hatástanulmánynak kell tehát az ezelőtt megvalósulnia, mielőtt bármilyen fejlesztése sor kerül a spanyol hatóságok még nem ö, tették véglegesé ö, a környezeti hatástanulmánynak a feltételeit, tehát mi arra próbáljuk rávenni a spanyol hatóságokat, hogy rendkívül szigorúan tartsák be az EU-s szabályozást, így a környezetvédelmi szabályozást, és ennek keretében járjanak el, akkor, amikor a hatástanulmányt készítetik a környezettel kapcsolatban. Az irányelvnek a célja az, hogy védelmezzük a környezetet, de nagyon fontos kiemelni, hogy van a, a formális eljárás, amelyet a hatásoknak, hatá, hatóságoknak kell betartaniuk, és ezen kívül lehetővé kell tenni azt is, hogy a társadalom, a civil társadalom jelen legyen, és biztosított legyen az átláthatóság. Reméljük, hogy ez a hatás tanulmány és annak a kritériumai érvényesülnek, és ami a kötelező véleményt illeti, illetve az iránynak az átültetése Ismerország által. Nos, ezek tekintetében az alapvető feltételeket majd meg fogjuk vizsgálni minden információ megkezdődött és meghozatalához. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy még mindig van három felszólal a listámon. Én úgy gondolom, hogy ha nagyon vigyázunk, hogy ne ismételgessük az előttünk szólót, akkor azért még meg tudjuk beszélni ezt. Tessék. Nagyon szépen köszönöm először is. Úgy gondolom, hogy valamennyi petíciónk rendkívül fontos és egyenlően fontos. Tehát mindegyiket korrekt módon kell kezelnünk. Nem lenne igazságos az, hogy egyes petíciókat egy óra alatt vizsgáljuk meg, másokat pedig szinte semmi idő alatt. Tehát ö, ö, ugye újra meghívni a panaszosokat újabb ülésnek, miközben ö, itt megjelentek, ez nem elfogadható. Megköszönöm a panaszosokat, hogy eljöttek, és megköszönöm nekik azt a fellépést, azt a harcot, amelyet folytatnak a saját tájuk területeiknek a védelmére. A válasz az egy írásos válasz, amely előttünk van. 2012 kettőből. Hogy tudnám elképzelni azt, hogy az Európai Bizottság most ö, ö, egy ö, ilyen ö, kérdésben nem a legfrissebb, hanem egy 2010 válaszra támasztja az véleményét, és hát remélem, hogy 2012 óta az Európai Bizottság már ö, sokkal ö, jobban jár el, és ö, elvégezte a mérlegelést, az értékelést, és sokkal ö, ázsúrabb, sokkal aktualizáltabb választ tud majd adni a számunkra. Ami pedig Spanyolországot illeti, a tartományt, Valenciát, ugye azt látjuk, hogy a természeti örökséget, a természetet támadták itt meg ezen tervezetekkel, és a szűz tenger part van itt most kitéve. Tehát tulajdonképpen itt azt látjuk, hogy hogy korábban csak egy-egy kilométernyi, most pedig már több tíz kilométernyi szakasza a tengerpartnak urbanizált övezetté vált. Tehát azt látjuk, hogy mi korábban egy picit, picit háttérbe szorult ez a folyamat, az urbanizációs folyamat, most újra előtérbe kerül. Éppen ezért az Európai Parlamentnek, csak úgy, mint az elnökünknek, ki kell állni azért, hogy az Európai Unió védelmezze a környezetünket, a természetünket. Aztán ott van az a bizonyos hatástanulmány, amelyet az Európai Bizottság igényel. És ö, ö, ugye kimutatta a már elkészült hatástanulmány, hogy milyen változások következtek be a tengerparton, de ugyanakkor nem vizsgálja meg valós alapokon az összes körülményt. Nem vizsgálta meg például, hogy a két védett faj tekintetében mi történt, és a mikrorezervátum esetében milyen fejlemények mentek végbe. Éppen ezért erre az igazi hatástanulmányra lenne szükség, azért, hogy kellő adatokkal, információkkal rendelkezhessünk. Ugyanis elhangzott az, hogy amely tanulmány elkészült, az rossz alapon készült el. Éppen ezért a petíció és a petíció benyújtói a hatóságokhoz fordultak, többek között Valenciának az önkormányzatához, azért, hogy igazi, egy hathatós és független szerv által készített hatástanulmány készüljön azért, hogy aztán a fejlesztők, az igatlan fejlesztők pedig figyelembe vehessék a megalapozott szakvéleményt, figyelembe véve minden szempontot, így például a vízellátási szempontokat, és azon szempontokat, amelyekre utaltak a panaszosok. Természetesen itt a hatóságokhoz fordultunk, a hatóságok, amelyek az önkormányzatok részéről működhet, működnek ezen régióban, azt hiszem, hogy egy ilyenfajta fellépésre van szükség. És a minimum az, hogy egy hatás tanulmány készüljön, mégpedig a kellő feltételek között, és így módon lehessen a velencei hatóságokhoz fordulnunk. Mr. Terek Ábrász úr, köszönöm elnök asszony amiről most vitát folytatunk, látszólag nem nagy dolog, egy kilométeres partszakasz, de ez alapvető fontosságú. Az én fő érvem nem is a beépítés kapcsolatos, akkor sem, hogyha nagyon utálom a beépítést, inkább jogi és környezetvédelmi szempontokra szeretnék utalni, ugye nem a, tehát kellett volna készíteni egy környezeti hatástanulmányt, ezt nem készítették el. A bizottság azt mondja, hogy elvégzik ezt a munkát, reméljük, hogy elvégzik, várjuk meg az eredményt. 2012 óta nem mozdult semmi, az ügy nyitva áll, de nem történt előrelépés. Úgy gondolom, hogy nyitva kell hagyni. Elnök, köszönöm, Jó. Igen, igen, nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy nyitva kell hagynunk ezt a, bizot, ezt a petíciót, Hallottuk voltak nyilvános meghallgatások, bemutatók, a velencei hatóság, ö, velencei önkormányzat is kellő információkat és megszólítatást kapott, és a velencei önkormányzat és kormányzat is itt képbe kell, hogy kerüljön, meggyőződésem, hogy itt vannak önálló és független hatóságok, nem részrehajlóak, és független módon kell, hogy elkészüljenek a jelentések, ahogy ezt kollégánk is jelezte, és és úgy gondolom, hogy a jogalkotás eszközöknek a betartása is maximálisan kell, hogy érvényesüljön. Köszönöm szépen, és úgy gondolom, hogy képes vagyok most már itt lezárni ezt a témát, mégpedig úgy, hogy kellő módon léptek fel a petíció be nyújtói. Tehát nyitva hagyjuk ezt a témát, és egy levele fogunk küldeni, egy nagyon tartalmas levelet a helyi hatóságoknak, hogy jelezzük, hogy a szakbizottságunk nagyon messze menően aggódik ezen több éve kialakult helyzet óta. Továbbá az Európai Bizottsághoz is fordulunk. Tegyék meg a feladatukat, lássak el azt, ami az igazi feladatuk. Tehát ez az Európai Bizottságnak a feladata, és mégpedig azt kérjük, hogy az Európai Bizottság számoljon be a mi szakbizottságunknak írásos formában. Ez egy megfelelő megoldás lenne, és természetesen tovább fogjuk folytatni a tevékenységünket azért, hogy jelezzük, hogy nagyon aggódunk ezen földterület iránt, még akkor is, hogyha nem hatalmas tengerpartról van szó, ez a szakasz korlátozott, de mégis úgy gondoljuk, hogy egy gyönyörű részéről van az Európai Unió, és egy integráns részéről éppen ezért ezt a témát újra a napirendre fogjuk tűzni akkor, amikor elkészül a teljes hatásvizsgálat, és azt ellenzi az Európai Bizottság. És úgy tűnik, hogy boldogak most a petíció benyújtói, és úgy gondolom, hogy valóban nagyon békésen mehetnek most vissza ö, e, Spanyolországba. Még egy percet kérek ö, a svéd ö, országi beszámolóval kapcsolatosan, és aztán lezárjuk ezt az ülést. Köszönöm szépen még egyszer nagyon, és akkor Csáki Páli szól, hogy ezzel a témánkkal is foglalkozon. The Absolved Effect Finding Mission to... Köszönöm szépen. Valóban volt tavaly egy tényfeltáró utazás Svédországba. Nagyon jó eszmecseréket folytattunk a svéd hatóságukkal. Nyílt vit- vitát folytat, voltunk velünk, és úgy gondolom, hogy az ő részükről is nagyon nagy a hajlandóság a probléma megoldására. Nem sokára elkészül az erről szóló jelentésünk. Elnök, köszönöm szépen Pál, hogy ennyire türelmes és ilyen elegáns módon ö, viselkedtél a tényfeltáró út során, és köszönöm szépen a tolmácsok ö, túlórázását, mindenkinek kiváló ö, vacsorát, ö, vacsorázást, és nagyon kellemes estét kívánok.